A szavazások következnek. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet. Wir beginnen mit der Entschließung zur Lage der Menschen. A krími tatárokról szóló állásfoglalással kezdjük. Hetes bekezdés szóbeli módosítást fogalmazott meg Plenkovics kolléga. Plenkovics kolléga. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a szóbeli módosítást illeti a hetes bekezdés kapcsán, ez csak egy technikai kiegészítés, illetve korrekció ahhoz a mondathoz két